Bien, la séance est ouverte. Megnyitom az ülést. Tisztelt kollégák! Tehát ezen az ülésen teljes egészében a végleges szavazással foglalkozunk a 2011-es költségvetés tervezetet illetően. Tegnap este megtartottuk a koordinátorok ülését, hogy álláspontjainkat közelíteni tudjuk, ami Egyrésztről az állásfoglalást illeti, amely a módosítóink szavazását kíséri majd a 2011-es költségvetést, illetően, hogy ennek a politikai értelmét ki tudjuk fejteni, már ami a módosítókat illeti, és van egy másik rész, egy politikai kapcsolat, ami az Európai Unió költségvetésének jövőjét, illetve a 2011-es évet követően, a koordinátorok munkáját követően, valamint a koordinátorok szintjén ejtett megállapodásokat követően a két jelentéstevő és jó magam ma délelőtt újfent részt vettünk az elnökök értekezletén, és ami tegnap este, illetve ma délelőtt elhangzott, annak fényében azt javasoljuk, hogy szavazzuk meg itt a Költségvetési Szakbizottságban azokat a módosítókat, amelyek listáját megkapták. Tehát van két füzet a módosítókkal. Egyrésztről költségvetési módosítók, amelyek a gyűjteményen kívüli módosítók címet viselik, valamint itt vannak még a módosítások, a költségvetési módosítások az állásfoglaláshoz kapcsolódóan. Voilà. Pardon. Ok. Très bien. Donc... Nos, mindenki kezében van tehát a költségvetési módosítók, és mindenkinek megvan a szavazókártya. Kérem, vegyék elő elektronikus szavazókártyájukat. Meg fogjuk számolni, hogy mennyien vannak jelen. Nem vagyok benne biztos hogy egyhangúság meg lesz az összes módosítót illetően. Ami először a költségvetési módosítókat illeti, amelyek a gyűjteményen kívüli módosítók, tehát or collection módosítók. Nos, ezekkel kapcsolatban van egy sor módosítónk, amelyek új kiadási költségvetési sorok létrehozását illeti, Ez egy szimbolikus jellegű javaslat, hiszen ez kapcsolódik az EU új hatásköréhez, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak. Aztán itt van egy másik módosító csoport, amely a bevételekhez kapcsolódik. A szavazás előtt Salvador kért szót. Elnök úr, megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Azt javasolnám, hogy valamennyi módosító amiről ma szavazunk. A 4900 valamennyi a kiadásra vonatkozó módosító, ezt tömbben kezeljük. Oui, je, je vous... Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Vannak szóbeli módosítók is a szocialisták részéről. Ezt majd egyenként átvesszük. Tehát a 49.00 módosító, a jelentéstevő. Mi a jelentéstevő álláspontja ezzel kapcsolatban? Pour ou contre Ou abstention Ou free vote Contre. Le rapporteur est contre. Très bien. A jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? Elnézést, van egy szóbeli módosító. Yes, and it, and it's... Igen. Technikai jellegű, a sportot törölni kéne innet, mert ez 3B-ben van, és a 14.03-ashoz kell adni a sportot, innen meg törölni kell. Nagyon jó, tehát akkor ezt egy technikai jellegű módosítónak tekinthetjük. Hogyha a módosítót elfogadjuk, akkor az automatikusan hozzáillesztődik, ha meg nem, akkor nem. Nincs más megjegyzés, nos tehát a 4200 ról szabadunk, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Nos, akkor elektronikus szavazás következik. Pardon? No, tu, tu as... Tu as euh, qui on... Oh. <laughs> oui Bon, ok. Alors, le vote est ouvert. Nos, az elektronikus szavazást. Et on rajoutera euh, ce qu'il faut. És ehhez majd hozzáfűzzük azt, amit kell. Lezárom a szavazást. tehát 17-en mellette, 14-en ellene, de a néppárt kettő tagja ellene szavazott, és van még egy igen szavazat, tehát 18-16 arányban elfogadtuk ezt a módosítót. Ezt követően Nézzük a 4901-es módosítót. Ezt ugyanazzal a szavazással elintézhetjük? Nem? Akkor tehát ezt is szavazásra kell bocsájtani, elektronikus szavazás, kezdjük meg a szavazást, és ugyanaz lesz a kiigazítás ennél is. Le vote est ouvert. Non, merci. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-14, même score. Ugyanezt tehát az eredmény, 17-14, tehát a kiigazításokkal 18-16 az arány. Nos, 02 es módosító következik. Újra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-13, tehát 18-15 az eredmény. Szintén elfogadtuk ezt a módosítót. Nézzük a 4903-as módosítót. Ez az, ami a sporttal kapcsolatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17, 16. 17, 16. Tehát ez akkor 18-18 lesz, és ezzel elutasítottuk ezt a módosítót. Non pas, pas. Oui, oui, oui, mais je l'ai compté. Igen, őt is beleszámoltam. Újra kezdhetjük, ha akarják. Ah, alors on me dit qu'il y, qu y a un verre de trop. Non, mais... Itt van egy tag, egy plusz tag, aki, de azt mondják nekem közben, hogy ő nem szavazott, tehát három személynek nincs szavazókártyája, ketten ellene szavaztak, egy valaki pedig Düran asszony mellette szavazott. Tehát 18-18 az eredmény, és ezáltal a módosítót elvetettük. Kol úr, hozzá kíván szólni? Yes, Chairman, could you just clarify? Igen. Hárman nincsenek kártyával ellátva, tisztázzuk az ő helyzetüket. Szidonia és Salvador és Durán asszony, ez a három személy. Tehát 49.03, ez eltűnt ez a módosító. 49.04-es módosító ki van mellette, megnyitom a szavazást. Van egy szóbali módosítója, Görán? Nem jutottam meg a szavazást, Görönnek adom meg a szót. Szeretnénk ugyanezt a fotomódosítást bevezetni konzisztens módon a címsorokon keresztül. Fejlesztési politika és polgári védelem benne lenne, és az AIES-t pedig törölnék, mert az ötös címsorba tartozik az. Ez, ez a címsoroknak megfelelő korrekció volna. Donc, je soumets... Tehát szavazásra bocsájtom a szóbeli módosítóval módosított módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Quatorze plusz 2, seize. Tehát 17-16 arányban a módosító többséget kapott. Tehát négy módosítónk van ebben a sorozatban, amelyeket elfogadtunk, és egy, amelyet elvetettünk, mivel a szakbizottságunkban elutasított módosítóinkat, aztán a frakciók a plenárison még újra benyújthatják módosítóként, ezt tudnunk kell. Akkor folytassuk a Költségvetési Szakbizottság módosítóival az Orcollection csoportból, a forrásokra vonatkozó módosítókkal. Sajnos azt hiszem, hogy nem szavad, szavazhatunk többen, többen, mert hogy ez ö, szocialista módosító csoport. Így van ez, Görán? Mikrofon nélkül szól hozzá a képviselő. Uh, Úgy gondoljuk, az volna a helytálló, ha azt mondanánk, hogy a pénzügyi stabilitási mechanizmus garanciája nem csak a kifizetésekre, hanem a kötelezettségvállalásokra is vonatkozna, tehát a commitments és payments mind a kettő szerepelne. Ez nem sokat változtat a, a lényegen. Ha elfogadják ezt, akkor viszont blogban szavazhatunk. Merci. Köszönöm szépen. Azt mondják, hogy talán lesz egy szóbeli módosítós a 4208-ashoz. a módosítás a 7-esre és 8-asra is vonatkozik, mind a kettőre vonatkozóan mondtam, amit mondtam. Ah, tehát akkor a commitments and payments kell hozzá illeszteni a szöveghez. Akkor tehát ezt többen szavazzuk meg, a 49.05-öst, 4906-os, 4907-es és 4908-ast. A jelentéstevő támogatja, ki van mellettük. Köszönöm, ki van ellenük. Köszönöm, tartózkodás. Széles a többség, tehát ezeket a módosítókat tömbben elfogadtuk. Az Orcollection fizetett ezzel elintéztük, most pedig nézzük a szavazólistát a jelentéstevőnk költségvet, ö, jelentés tervezetéhez, akkor itt is ki kell majd igazítani. Mindenkinek ott van tehát ez a lista szem előtt. Először is nézzük a kompromisszumos módosítót a jelentéstevő részéről, elnézést Gorán. Bocsánat, hogy mindig zavarom a szavazást, de a pénzügyi tranzakciós szövegre is vannak módosítóink, ezt nem vontuk vissza. En effet, en effet. Donc avant de commencer, euh... Való, valóban, tehát mielőtt megkezdenénk az állásfoglalással kapcsolatos módosítókat, a szocialisták meg akarják tartani módosítóikat a forrásokra vonatkozóan, illetve a pénzügyi tranzakciókra kivetett adókra vonatkozóan. Ez szerepel a listán. Mi a véleménye a jelentéstevőnek? A jelentéstevő ellenzi ezt. Ki van mellette? Ki van ellene? a többség ellene van, vitathatatlanul, tehát a Költségvetési Szakbizottság nem támogatja ezt a módosítót, de mint minden módosító, amit megvizsgáltunk itt a szakbizottságon belül, hogyha a, szere- a szerzője ezt támogatja, akkor ezt a plenárison be lehet nyújtani majd. Nos tehát akkor szavazunk az állásfoglásra kapcsolatos módosítókról, kezdjük a jelentéstevő elkompromisszumával, ki van mellette, ez egy kompromisszumos módosító, ki van ellene, egy ellenszavazat tartózkodás, egy tartózkodás, tehát elfogadtuk, de ez nem fedi le a következő két módosítót. Az egyes, Jensen, a szerzője, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, köszönöm, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító oka fogyottá vált, hármas módosító, négyes azonosak, a jelentéstevő támogatja ezeket, ki van mellettük, köszönöm, ellenük tartózkodás, elfogadtuk mind a kettőt. Ugyanígy ötös hatos azonosak, de a jelentéstevő ellenzi őket. Ki van mellettük? Ártong úr. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk hetes, Jensen, a szerzője, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. És a zöldek mit csinálnak ott? Ellene vagy mellette? Nos, tehát lezárom az a szavazást. 20 mellette plusz 1 személy, 17-en ellene plusz 2 személy. Tehát 21-19 arányban elfogadtuk a módosítót. Vertman asszony módosítója következik. Egy szóbeli módosító. Chairman, just practical. Elnök úr, csak egy gyakorlati kérdés. Többen bírn. Többen megkapták a kártyájukat, úgyhogy lehet, hogy módosítani kéne a rendszer, eddig már nem kell szavazókártya nélkül szavazniuk, megjöttek a szavazókártyák, ezt vegye figyelembe. Très bien, effectivement. Euh... Nagyon jó. Tehát akkor mindenkinek megvan, Düran asszonynak megvan, a néppárt részéről pedig még mindig nincs kártya. Neked megvan, jó? Nos tehát akkor ez nem változtatta a következő szavazáson. Köszönöm szépen, hogy a képviselő úr feltett a kérdést. Tehát a jelentés tevőnek nincs mindösszesen szavazókártyája, hát az bájos dolog. Ez a jelentés tevő privilégiuma, hogy így megfordíthatja a szavazás eredményét. Nos, ezen pontosítással megnyitom a szavazást a Vertma módosítóról, amihez tartozik egy szóbeli módosító, ez önök előtt van, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Sajnálom, elektronikus szavazás következik, megnyitom az elektronikus szavazást. Tout le monde a voté, je fer. Mindenki szavazott, lezárom az elektronikus szavazást. Tehát 15-en ellene, 22, 15-en mellette, 22-en ellene, 23-an ellene végül is, akkor elutasítottuk a B kompromisszumos következik szóbeli módosítóval, és a kompromisszumos C, talán ezt tömbben szavazhatnánk meg, ha egyetértenek, a szóbeli módosítóval ki van mellettük. Ellenük. Tartózkodás. Tehát a két kompromisszumost elfogadtuk. 9-es módosító Portas úr részéről, illetve a 10-es, ezek azonosak, a jelentéstevő ellenzi őket. Ki van mellettük? Elektronikus szavazás következik. A 9-es, 10-esről megnyitom az elektronikus szavazást. És egy ellenszavazatot kell majd hozzátenni, mert a jelentéstevő ellenzi, lezárom a szavazást. Tehát 20 mellette, 19 plusz 1 ellene, ezzel elutasítottuk a két módosítót, a 11-es, 12-es azonosak, a jelentéstevő ellenzi őket, ki van mellettük. Ellenük tartózkodók, nagy a többség ellenük, ezzel elutasítottuk őket, 13-as következik a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. James Elez frakció és néhány barátja. Ki van ellene? Nagy többség, tartózkodás, elutasítottuk. A 14-es következik, a jelentéstevő mellette van, ki támogatja, ellenzi, Te, tartózkodók, elfogadtuk. A D kompromisszum következik a jelentéstevő részéről mellette, D kompromisszumos, ellene, tartózkodók, elfogadva a 15-ös, 16-os okafogyott váltak, de a 17-esről szavaznunk kell. Helga Trüper részéről hogy támogatja, ki van mellette, ki van ellene, Kitartózkodik, elfogadtuk. 18-as sportasú részéről a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 19-es sportesú részéről a jelentéstevő ellenzi, de egyesek támogatják, tehát elektronikus szavazásra bocsájtom a 19-est. 19-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 14-en mellette 26 plusz 1 ellenszavazat érkezett, elutasítottuk ezáltal. 20-as, Hartong úr részéről a jelentéstevő ellenzéki támogatja. Hartong úr. Andreasen asszony is, ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 21-es, Gárdia Zabár részéről a jelentéstevő támogatja, ki támogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 22-es Portas részéről visszavonásra került, erről ne is beszéljünk. 23-as Hartong úr, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 24-es Portas részéről, ami nincs visszavonva, jelentéstevő ellenzi, ki támogatja. Ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. 25-ös, itt külön szavazást kértek. Írásban ez látható, hogy melyik rész hol ér véget. Az első részt a jelentéstevő ellenzi ki van mellette. Elektronikus szavazás következik a 25. módosító első részéről. Megnyitom a szavazást. Egy ellenszavazatot pluszban kell számolni az eredményhez, mert a jelentéstevő ellenzi, lezárom a szavazást. 23 igen, 17 plusz 1, 18 ellenszavazat érkezett, elfogadtuk. Következzék a második rész, a jelentéstevő támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, szintén elfogadtuk. 26-os, Ferm úr részéről, jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es Jensen mellette, a jelentéstevő támogatja, ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as Vertman asszony a szerzője, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. E kompromisszumos következik a jelentéstevő részéről, ki van mellette. Elnézést, Partas úr kért szót. Ez proposta de, de, de resolução. Köszönöm. Egy alternatív állásfoglalás, amelyről előbb kellene szavaznunk szerintem, mert különben nem nem jó ez így, tehát el, először erről kellett volna szavazni. Kói emenda eu mei uma Szóbeli módosítás. Nous, nous avons pris comme méthode depuis le début de faire voter d'abord. Nos, kezdetektől fogva úgy döntöttünk, hogy először a kompromisszumokra szavazunk, hogy gyorsabban haladjunk a jelentéstevő kompromisszuméra. Meglátjuk, mi sül ki a végén. Ha a kompromisszumokat elutasítják, akkor más módosítókat is lehet szavazásra bocsájtani, ha csak nem akar szóbeli beterjeszteni. Ha szóbeli, akkor olvassa fel, kérem. 9-es bekezdés, angolul próbálom. Hangsúlyozza, hogy a költségvetési eljárás 2011-re elő kellett volna készüljön, fel kellett volna készüljön egy időszakos áttekintés révén az MFF-re. Ugyanakkor a csökkentett mars, amelyet javas amely a jelenlegi plafonokat javasolja, különösen az 1A és 3B a fejezetben és a 4-es fejezetben nem elégségesek ahhoz, hogy a prioritásokat teljesítsék, és csökkentik az EU válaszadási képességét a kiszámíthatatlan gazdasági, politikai és társadalmi változásokkal szemben. Ennek következtében a költs 2001 es költségvetés elfogadása a parlament részéről attól függ, hogy megnyílnak, megnyílik-e a bevételek és kiadási plafonok felülvizsgálata megfelelő időszakra 2013-as hatással. Ezen túl pedig sürgeti a tanácsot, hogy vegye figyelembe teljes mértékben mindezt, és ez ugyanaz egész módosítóra érvényes. Köszönöm a jelentéstevője szó. Uh, however... Én nagyon figyelmesen meghallgattam ezt a módosítót, de én nem támogatom. Tegnap konszenzusra jutottunk a koordinátorok ülésén, és én azt a megállapodást támogatom. Bien, alors... Euh... Rendben. Rendben. Először a szóbeli szavazunk, ki van a szóbeli módosító mellett? Ellene? Tartózkodók? A szóbelit elutasítottuk. Tehát a kompromisszum a szóbeli nélkül ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodók. Elfogadtuk. Tehát ez a 29-es nem fedi le, úgyhogy arra szavazunk, de két részben. egy szavazás. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. A jelentéstől ellene van. Ki van mellette? Kérem jelezze. Ellene. Köszönöm. Tartózkodók. Ellene van a többség. A második részlet elvetettük. 30-as módosítót lefette a kompromisszum, 31-es ki van mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodók. Elvetettük. F kompromisszum a jelentőstevő részéről, támogatók. Ellene kiszavaz tartózkodók, elfogadtuk 32-es ferm részéről. A jelentőstevő ellene van mellette. Ellene tartózkodók, a többség ellene van, elvetettük. 33-as jelentőstevő ellene van mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 34-es LS részéről. Jelentős ellene mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodók elvetettük. A liberálisok megosztottak voltak, úgy tűnik. 35-ös Portász részéről jelentős ellene van mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 36. Portas úr. Mellette elektronikus szavazást tartsunk, hogy pontosak lehessünk. Lehet, hogy meglepetés vár ránk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 21-en ellene, plusz 1. Elvetettük tehát. 37-es Álvaro úr tollából jelentéstevő támogatja mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 Jelen Ferm részéről támogatja jelentéstevő mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39. Okafogyottá vált így módon Elnézést, az első része a 39-esnek kif esett ugyan, de a második része szavaznunk kell, Portas úr módosító jelentőstevő ellene van, kitámogatja, kiszavaz ellene, tartózkodók, elvetettük. 40-es Álvaro úr részéről. Mellette, köszönöm, ellene, tartózkodók, elvetettük. 41. Riké a szerző, jelentős többet támogatja mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Gratulálunk Riki úrnak és kollégáinak. 42-es Grand Ferm. A jelentéstevő ellenzi mellette. Ugye ez kiegészítés, a 41-es, tehát ki támogatja, ellene tartózkodók. A többség a jobb oldalon van. Nem fogadtuk el, elvetettük. 43 Álvaró Támogatja jelentéstevő, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Szóbeli módosító a következő jelentéstevő részéről. Tehát az XX milliót 47 millióval cseréljük fel. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Technikai módosítás. Három további módosító ugyanabban a bekezdésben, 44-es, Trüppel asszony részéről, ellenzi a jelentést, jövő mellette ki van. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 45-ös. Grand Ferm tollából. Két részben szavazunk rá, első rész mellett, ellene, tartózkodók. Az első részt elfogadtuk. Második rész. Az életéstevő támogatja kivel mellette, ellene, tartózkodók. A második részt is elfogadtuk, egy más összetételű többséggel. Portas úré mellette ellene tartózkodók elvetettük a 46-os. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 48 Alvar úr tollából. Mellette ellene köszönöm, tartózkodók elvetettük a közép támogatta. 49 Alvaro útollából. Mellette elektronikus szavazást tartunk a 49-es módosító tárgyában. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Harmin... 23-a mellette, 16-an ellene voksol. Elfogadtuk. 50-es James Ellis részéről kitámogatja, ellene tartózkodók. Úgy tűnik, ezt is elvetettük. 51-es Gerrand Ferm támogatja, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 52-es Helga Trüppel részéről a jelentőstevő ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodók elvedettük a jobb többsége, a bal kisebbsége ellen. 53-as Gerend Ferm részéről, ugyanazos, mint a 54-es, a jelentéstevőt nem támogatja, ki támogatja. Elektronikusan nézzük meg. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 18 ellene, plusz 1. Tehát elfogadtuk. Két módosító voltak éppen. 55-ös. Ki támogatja 55-öst? Ellene. Tartózkodók. Elvedettük. 56-os. Jelent fel a szerző. Jelentéstevő nem támogatja. Mellette. Ellene Nos, ezt is megnézném géppel. Elég bonyolult politikai összetételű a szavazás. Megnyitom a elektronikus szavazást, lezárom. 18 mellette, 19 plusz 1, 20 ellene. Elvetettük tehát a módosítót. 57-es Trüppel asszonyé. Két részben. Első rész, shoot, kellene hogy, és tájak. Mellette ellene tartózkodók. A többség elfogadta. A második rész a vízkészlettel kapcsolatos szöveg. Ki szeretne a tájban vizet látni? Ki van mellette? Elektronikusan nézzük meg a vízkészletekre vonatkozó részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lássuk az eredményt. 17 mellette, 22 plusz 1 ellene. A második részt elvetettük tehát. 58-as Haglund úr részéről. A jelentéstevő támogatja, ki van mert szóbeli módosítóval az ALDE részéről, a 22-es bekezdésben lenne. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 59 Gerend Fern részéről. Jelentéstevő nem támogatja mellette. Elektronikusan nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ennek eredménye 20 mellette, 18 plusz 1 ellene. Elfogadtuk tehát éppen, hogy 60-as Helga Trüpper részéről jelentéstevő nem támogatja, ki van mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Andrea Sen asszony, 61-es, ki van mellette, ellene, Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 62 portás úr, ő ellene van. Ki van mellette? Ellene? Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 65-ös Álvaro úr, ő ellenzi, ki van mellette? Köszönöm, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 63. Jensen asszony, egy szóbeli módosítóval hogy cseréljük ki az Exceptional Funding for szöveget azzal, hogy Specific Market Support Measure in. És ez mindenkinek benne van a listájában. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Az első részt elutasítottuk. Bocsánat, nincs első rész, mondja az elnök úr. Hanem ez egy szobeli módosító volt, elutasítottuk. 64-es Helga Trüppelé, ő ellenzi. Ki van mellette? A zöldek Hát a régi elszigetek ellene, a többiek azok ellene vannak tartózkodás, tehát akkor elutasítottuk. 66-os Fermúr, ő is ellenzi, ki van mellette? Jó, álljunk meg, megnyitom az elektronikus szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Nos, tehát 17 22 plusz 1 ellene, tehát elutasítottuk. 67-es Hartongúré következik, ő ellenzi, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 68-as Saci Márkakis úré, és ő támogatja. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. A szocialisták egyszerűen, tartózkodás. Ja, ezt elfogadtuk. Igen, igen. 69-es Görön Ferm, az előadó ellenzi, ki van mellette? Akkor szavazunk elektronikusan. Tehát a 69-esről megnyitom a szavazást. Jutta szavazott? Igen, akkor lezárom a szavazást. Nézzük az eredményeket. 19-en mellette, 20 és ugye plusz 1 ellene, tehát elutasítottuk. 70-es Helga Trüppel, amit törlünk, ellenzi a előadó, de akkor kérem, hogy elektronikusan, jó, megnyitom a szavazást a 70-esről elektronikusan, és lezárom a szavazást. Nos, ez a várakozás. 20 és 20 plusz 1. Tehát elutasítottuk ezt, de nagyon-nagyon közel volt, Helga. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a 71-essel. A előadó asszony ellene van. Na nézzük, akkor még egyszer elektronikusan. Második esélyt kapsz, Helga. Oké. Okay. Donc euh, on me dit que je n'ai plus le droit de voter. Euh, le vote est clos. Nos, tehát akkor lezárom a szavazást lezárom, nézzük, 21 és 19 plusz 1. Ebben az alkalommal akkor most ezt elfogadtuk. Kedves Helga. 72-es portaszúr, és ő ellenzi. Ki van mellette? Köszönöm, ellene? Köszönöm, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 73-as Gerán Ferm, ő ellenzi. Ki van mellette? Jó, ellenőrizzük rögtön elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Hát 19-19, de ugye itt a plusz 1, és ezzel elutasítottuk. 74-es következik, Szimanszki úr, és ő támogatja, ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. A szocialisták tartózkodás? Akkor ezt elfogadtuk. 75-ös, Helga Trüppel, ő ellenzi. Ki van mellette? Elektronikus szavazást kérek, megnyitom a szavazást. Tehát a 75-ös. Hoppá. Én nem szavazok. Lezárom a szavazást. 20-20. Megint ugye a plusz egy. És az azt jelenti, hogy elutasítottuk. Na, akkor 76-os Álvaro úr a, támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 77-es megint Álvaro úr, de itt most nem támogatja, ki van mellette elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 77-esről. Tehát lezárom a szavazást. 21 mellett és 19 plusz egy ellene, de még így is elfogadtuk. 78 a sportaszúr, ő ellenzi, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 79-es, Gerem Ferm, ő támogatja, ki van mellette? Köszönöm, tám ellene, köszönöm, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. 80-as jön Gerem Ferm, és ő megint támogatja, ki van mellette? Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 81-es hártongúr ő mellette van, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 82-es Portes úr, ő ellenzi, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 83-as Görán Ferm, ő mellette van, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. 84-es kompatibilis, a 83-assal, Jensen asszony, és ő mellem, mellette van, ki van mellette? Köszönöm, ellene? Köszönöm, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 85-ös Görán Fenn, ő támogatja, ki van mellette? Köszönöm, ellene? Köszönöm, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 86-os, ja igen, ezt visszavonták. Akkor 87-es Helga Trüppelő ellene van, ki van mellette? Köszönöm, ellene? Köszönöm, tartózkodás. Nos, akkor ezt most nem fogadtuk el. 88-as Kasulides és Bőge úrok mellette van, aki van mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 89 Portas úr, az előadó ellene van, ki van mellette? Portas úr, ez az ön módosítója. Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 90-es Vertman asszony, ő ellene van, ki van mellette? Köszönöm. Jutta, te támogatod? Jó. Ki van ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Ugye az első alelnökünk kivételével 91-es Grelier asszony, és ő mellette van, ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Elfogadtuk. 92-es James Ellis, ő ellenzi, ki van mellette. Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 93-as Vogan úr, ő mellette van, ki van mellette? Köszönöm, mondja az elnök úr. Ellene? Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Ez a 93-as, és emlékezzünk rá, hogy az előadó ezt támogatja. Ah, oui, oui, pardon. Bocsánat, bocsánat, elnézést kérek, mondja az elnök úr, elnézést kérek. Megváltoztatunk, mert most akkor az előadó most már Helga. Me tourner vers Sidonia, és... Akkor Sidonia felé fordulok, és azt kérem, hogy ő szavazzon ellene. Az előadó most ugye Helga, akkor cseréltünk előadót is, cseréltünk támogatást is, tehát akkor a 93-as támogatja az előadó, de akkor most megnyitom az elektronikus szavazást. És le is zárom, mert ugye már megnyitottam korábban. 20-20. Hát akkor... Jó, 21-21. Én is szavazhatok? Kérdezi az elnök úr. Én is szavazhatok? Szidonia nem, szav... nem szavaz. Nos, akkor minden szavazat elektronikusan volt, és akkor én úgy szavazok, mint Szidónia vagy Salvador Gariga. Na, akkor 94-es. Vogan úr. És ebben, a, ezen az alkalommal ő ellenzi, ki van mellette? Na jó, akkor megint elektronikusan szavazunk, azt hiszem. Mondja az elnök úr, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Nos, akkor most már nem lehet változtatni. A számítógép azt mondja, hogy 17-en mellette, 25-en ellene, és ezt elutasítottuk. 95-ös, Fandalen és Bokros uraké. Nem tudom, hogy ők támogatják-e vagy nem. Mit mond az előadó erről? Mit mond? Szabadon? Mindenki? Igen, igen. Zöldként megvan a véleményem, előadóként pedig a szakbizottság bölcsességében bízom. Húha, ön nagyon túlságosan sok bizodalmat helyez bennünk, mondja az elnök úr, de mindegy, én, mint elnök bátoríthatok mindenkit. Tehát ki van mellette? Ahol mi, nekünk szabad kezet adott az előadó ellene, köszönöm, tartózkodás. Hát akkor ez azt jelenti, hogy elutasította a szakbizottság ezt. Elesz úrnak, úrnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy a következő az nem lesz elfogadva. Később meg kell, el kell majd fogadnunk azt, hogy a parlament hivatalainak a költségvetése csökken a tagállamokban. Ez, ezzel egyszer a jövőben szembe kell, hogy nézzünk. Nem szabad előre elfeledkezni. Jó, mondja az elnök úr, ezt észben tartjuk. Tehát 96-os az eladó ellenzi, ki van mellette? Köszönöm szépen az adatok miatt. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás, és ezt elutasítottuk. 97-es megint James Ellis, és itt most ő támogatja. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Jó, ezt is elutasítottuk. Akkor jön a 98-as Vogan úr, ő ellene van. Ki támogatja? Köszönöm. Ellenzi? Köszönöm. Tartózkodás? Ezt elfogadtuk. 99-es Vertman asszony. Nem? kérdezi az elnök úr. A 99-esről nem szavazunk? De igen, tehát Vertman asszony módosítójához Álvaro úr nyújt be egy szóbeli módosítót. Ha jól értem az előadó, én jól értem az előadó szándékát, de Vertman asszony talán megértené, hogy a demand szó helyett a requestet tegyük bele. Ennyi lenne, köszönöm. <coughs> Nos, Vertman asszony, úgy látom, hogy ő a demand szót kicseréli a request ami egy kicsit diplomatikusabb megfogalmazás. Úgy látom, hogy ő egyetért. Jó, köszönöm. Akkor kitámogatja ezt a módosítót a benyújtott szóbelivel együtt? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Ezt akkor így elfogadtuk. A százas jön, Vogan úré, és ő támogatja, ki van mellette. Ellene? Tartózkodás? nagyon érdekes jelenségünk van, eltűnt a néppárt. Bocsánat, mondja az elnök úr. Sincèrement, le secrétariat me confirme qu'aucune... A titkárság megerősítette ezt nekem, hogy senki nem emelte fel a kezét. Talán talán jött itt egy felhő, és a terem jobb oldalát eltakarta, és ilyenfajta meteorológiai jelenségek miatt is elfogadtuk ezt. 101-esnél szabadon mindenki szabadon szavazhat, azt javasolja az előadó, ki van mellette. Na, most akkor jön az időjárási turbulencia a szocialista frakcióban. 5 másodpercet egy kicsit fölfüggesztjük az ülést, hogy megoldják a problémáikat. Nagyszerű, sikerült. Ez a megjegyzés, mondja az elnök úr. Nem szeretnék itt politikai megjegyzéseket tenni, de amikor valaki a bölcsesség, a szakbizottság bölcsességére bízza a dolgot, akkor a szocialisták általában kaotikus állapotokba kerülnek. Ez egy semleges megjegyzés a részemről, mondom még egyszer. Nos, tehát ki van mellette? Az Andreasen asszony módosítója mellett köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Világos, ezt elutasítottuk. Elnök úr, tessék James. Bocsánat, a 102-est visszavonjuk, mert Bokros úr nincs itt, egyetért ezzel. Bocsánat, mondja az elnök úr az aláírását vonja vissza Elis úr. Nem, a, nem az, az aláírásomat, hanem a módosító indítványt. Jó, akkor James Ellis ezt visszavonja. Akkor a 103-as következik, portes úré. Ki van mellette? Bocsánat, két részben szavazunk. Az első rész ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Az első részt elutasítottuk, második rész következik, az előadó ellenzi. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Tartózkodás. Ezt is, ezt is elutasítottuk. És akkor a 80 4-es, a 83-as hoz egy szóbeli módosító, és most megadom az előadónak a szót. Yes, um, I would like... Igen, szeretném felolvasni ez szóbeli módosítót, a 83-as bekezdése vonatkozóan. Felhívja a figyelmet, hogy a tárgyalási folyamat a Költségvetési Bizottság és a Bíró között a kezdeti összeg 1,2 millió euró volt. Ennek célja az volt, hogy egy hivatali elavancet fizessenek, ez pedig csökkentették, valamint emlékeztet arra is, hogy a kiadás, amely kapcsolódik ehhez az Office Holder Allowance-hoz, csak akkor hívható le, ha bemutatják azokat a bizonylatokat, melyek alátámasztják ezen kiadásokat. Arra is rámutat, hogy további növekmények a 2010-es évhez képest a, a kép a protokoll szolgálatok kiadásaiból adódnak. Hogyha ezeket a, az állományokat megújítják, akkor a kiadási tétel csökken majd a következőekben. Ezen kívül hangsúlyozza annak szükségességét, hogy körültekintő költségvetési módon vizsgálják a missziós kiadásokat és a munkahelyen kívüli kiadásokat. Nagy szigorral a reprezentációs kiadásokat vizsgálják felül a válságos időket tekintettel. Ezért üdvözli, hogyha ezeket a kiadásokat lehet csökkenteni az év folyamán, összevetve a kezdeti előrevetített költségekhez. Köszönöm szépen. És ez a szöveg, amit Helga most olvasott fel, ezt kiosztottuk Fernancsen. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy külön szavazást kérünk az első, illetve a második bekezdést illetően. Records that coming years ig. És a második az adódik a szövegből. Nos, tehát a néppárt külön szavazást kér a két bekezdéssel kapcsolatosan. Mindenki előtt ott van a szóbeli módosító, tehát az első bekezdésről, amit a jelentéstevő javasolt, ki van emellett. Akkor elektronikus szavazás következik közvetlenül az első bekezdésről. Le vote est ouvert, le vote... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21-en mellette 17-en ellene elfogadtuk az első bekezdés, második bekezdés, amit a jelentéstevő javasolt, ki van mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk széles többséggel. Ami most ahhoz vezet minket, hogy tartsuk meg a záró szavazást az így módon módosított jelentéssel kapcsolatosan. Elektronikus szavazás következik, én is szavazhatok és végre a jelentéstevőnek is megvan a szavazókártya, megnyitom tehát a szavazást. Tout le monde Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 a mellettek, ketten ellene négy tartózkodás. Gratulálok mindkét jelentéstevőnek, bravo! Bien, mes chers collègues! Tisztelt kollégák! Sikerült tehát a határidőn belül, ne is induljanak el rögtön, mert lesz még egy kis szavazás, tehát sikerült azt hiszem a szavazásunkba beilleszteni az elnökök értekezletének eredményét, amely egy hozzáadott érték. Nos, tehát ez a költségvetési eljárás és természetesen ennek örülnünk kell. Most pedig szavazni fogunk a hármas számú költségvetés módosításról a 2010-es évet, illetve a jelentéstevő Súrján László. Mindenki előtt ott van a szavazólista. Jelentéstevő szót kért? Tessék. Yes, for I should like to... say Igen, mert szeretném azt javasolni, hogy blogban szavazzunk, tekintettel arra, hogy a jelentéstevő támogatja az összes módosítót. Ha az öt többi frakció egyetért, akkor egy blogban lehet szavazni. Azt mondják nekem, hogy a liberálisok nem támogatják a tömbben való szavazást. Nem? Nem, ez egy hiba. Most a liberálisoknál vannak meteorológiai zavarok. Nos, tehát tömbben szavazunk, mind a nyolc módosítóról, a 3 per 2010-es költségvetés módosításról ki van mellettük ki van ellenük, ki tartózkodik. A módosításokat tömben elfogadtuk, következik a záró szavazás. Az így módon módosított költségvetés módosításról mellette ellene tartózkodók, ketten ellene, tartózkodás nincs, mindannyian a többiek mellette szavaztak, ezzel ezt elintéztük. Most pedig szavazásra bocsájthatjuk azt a jelentést, amely nem tudom a címét, de nagyjából a két jelentéstevő Roberto Gualtieri, aki szót is kért, meg is fogom neki adni, valamint Súrján László. Gualtieri úr. Uh, Köszönöm szépen. Uh, mellékletként szavazzunk, én azt javaslom a két véleményt mellékletként tegyük hozzá, jó? Pozitívan. Ennyi. Ja. Nagyon jó, rendben. C'est la procédure normale, hein, les opinions. Ez a szokásos eljárás, a véleményeket mellékletbe helyezzük László. But again, uh, if... Még, még egyszer, hogyha a többiek ezt elfogadják, akkor azt javaslom, hogy tömben szavazzunk, mivel az előadók ellenzik a módosításokat, amelyek a főszöveghez tartoznak. Így állapodtunk meg, hogy akkor ezt módosítás nélkül fogadjuk el ezt a módosító költségvetést, és az akkor bizottság véleménye az nem módosító indítvány, ez az állásfoglalásba tartozik, tehát így támogatom azt, hogy többen szavazzunk, és remélem, hogy pozitív lesz ennek a végeredménye a szakbizottságban. Köszönöm. D'accord. May, may I have just... Uh... Bocsánat, még egy szót tehát azt is megemlíteném, hogy Gressle asszony javasolt bizonyos gondolatokat, amelyek egyáltalán nem rosszak, de majd a mentesítési eljárásban remélem, meg be tudja őket építeni, de nem most, hogy az egész folyamatot ezzel akadályozza. Rendben. Tehát a jelentéstevő meghallgatása után az ő ö, véleménye szerint az öt módosítót, öt költségvetési módosítót tömbben megszavazok, ki van mellettük, ellenük tartózkodók. Tehát ezeket a módosítókat elutasítottuk. Ami az állásfoglást illeti, úgy tekintjük, hogy valamennyi AFKO bekezdést is számításba vettünk. Tehát ki van mellettük, ellenük tartózkodás, tehát az AFKO szöveget úgy tekintjük, hogy ez le van fedve. Itt van még a kont módosítók, és itt ugyanez a helyzet, tehát ezeket is számításba vettük, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók, ezeket is számításba vettük, és következik a zárószavazás, ki van mellette, ellene, két ellenszavazat tartózkodók, nincs tartózkodó, tehát ahogyan korábban egyhangulag, illetve két ellenszavazat volt, és nem volt tartózkodó, elfogadtuk ezt a dokumentumot. Très bien, je vous remercie. Köszönöm. Ingeborg Gressle kért szót, hogy bemutassa azt, hogy hogy áll a helyzet a tárgyalásokkal az Európai Külügyi Szolgálat tárgyában. Még öt percet itt maradhatnánk, hogy meghallgassuk őt. Remélem, hogy ezt mindenki el tudja fogadni. A tárgyalások. Hát mi is a tárgyalás? Eddig technikai szintű találkozókat tartottunk csak, azzal foglalatoskodtunk, hogy a módosítókat tisztázzuk, és az okokat feltárjuk. Emögött megmagyarázzuk, mi áll. Röveleni kollega Kokobubal és én is a megszavazott módosítók tekintetében a Kobban és Kokobban emlékszünk arra a kicsit kaotikus ülésre, ahol ezeket döntöttünk, most ezeket képviseltük. Arról volt szó, hogy ezeket a módosítókat szerettük volna érvényesíteni, és feltárni ezek okait. Az Európai Bizottság szövegében néhány olyan dolog volt, ami nem volt világos, tehát kértük a tisztázását ezeknek a pontoknak, hogy világosabb álláspontok valós legyenek meghatározhatók. A tanács sem foglalta még pozíciót a módosítónkkal kapcsolatban. Tegnap a koreperben volt, koreper ülésezett, tárgyalta ezt, és ennek eredménye az volt, hogy a tanács négy vagy öt módosítót val kapcsolatban fenntartásokat fogalmazott meg. Ezeket a fenntartásokat ö, le, még lehet majd tisztázni, vagy meg lehet tárgyalni majd. Szerintem ez Roberto Calterő számára fontos módosító esetében a külpolitikai kiadások ügyében a tanácssal lehet majd működőképes megoldást találni. A szövegünk kicsit olyan agresszív, ezt, ezt belátom, Ám mindenképpen fontos, hogy több tájékoztást kapjunk, mint eddig ezekről a tételekről, világosan átlátható formában még hozzá a költségvetés mellékleteként. Kifejezetten nehéz volt, különösen jogi szempontokból nehéznek bizonyult a delegáció, vezet, a delegáció vezetők és európai diplomatákra vonatkozó rész. Ez a konstrukció, tehát a delegáció vezetők, akik a tagállami diplomáciai karból kerülnek és aztán visszatérnek a, a ciklusok lejárta után. Nos, az Európai Külügyi Szolgálatban főképp jó részt európai tisztviselők dolgoznak, akik ugye felmerül a kérdés a kettőség révén, hogy védi vagy nem védi az immunitás a külügyi szolgálatban dolgozók egy részét. A jogi szolgálatok kértünk tájékoztatást, e jogállás különbség tisztázására, mennyiben illeszkedik ez például a személyzeti szabályzathoz, és hogyan lehet a közösségek pénzügyi érdekeit is erősebben védeni tekintettel a kettőségre. Tehát itt nagy pénzekhez férnek hozzá, egyszerűen fogalmazva, a funkcióknál fogva az itt dolgozó tisztviselők, a szolgálatban dolgozó tisztviselők, a bizottság által kezelt pénzekhez. Örülök, hogy a tanács a mi jogi érvelésünk felé hajlik, eddig legalábbis így áll a helyzet. A belső könyvvizsgáló tekintetében a bizottsággal úgy döntöttünk, hogy közösen szeretnénk ezt kijelölni, és a számvitel tekintetében is sikerrel jártunk. Most folyik a, a tárgyalás a, a, e megoldások végső kimeneteléről. Az, hogy a, a Kobu és a Kokobu arra törekszik, hogy a költségvetési semlegességet fenntartjuk, amelyet a tanács is támogat, ez a költségvetési semlegesség úgy tűnik, hogy megtalálta az útját a, a tanácsban úgymond megértésre talált, de hát még mindig folyamatban van mindezek tárgyalása. Nehéz a helyzet az Európai Fejlesztési Alappal, amely mentesítést ugyan adtunk, de mindazok, akik a leginkább akiktől leginkább ellenállást vártunk attól, hogy a költségvetés részévé tegyük ezt, jelezték, hogy támogatják a mi álláspontunkat egyes tagállamokkal még tárgyalnunk kell. Még azt is el tudnánk fogadni, hogy Reimer bőge javaslatát valósítsuk meg a több éves keretre vonatkozóan, de az Európai Bizottság a saját tervezetébe már belevette ezt, hogy a költségvetés részévé tesszük ezt, de ebben az irányban még tovább kell majd érvelnünk. Egyes tagállamok, mondottam, jelentős ellenállás tapasztalható ezzel szemben. Itt tovább kell tisztáznunk. Az, hogy talán egy barátságosabb megfogalmazással inkább átmegy ez majd. Tehát a további lépéseket legalábbis szem előtt kell tartanunk, és fel kell oldanunk a még tapasztalható ellenállást. Nem tudom, elfelejtettem -e valamit? úgy hiszem a három oldalú intézményi párbeszédre mindenképpen szükség van. Hétfőig, ha nem fejezzük be, most azt hiszem, még mondottam, még mindig technikai szinten dolgozunk együtt csak, aminek persze előnyei is vannak, a nagy politikai sztorikat úgymond az ajtókon kívül tudjuk tartani ezen a szinten. És persze felmerül a kérdés, hogy az EU nagykövetek elszámolhatósága velünk szemben. Tehát egyrészt az Európai Bizottsággal áll ez fent, és nem is akarjuk a bizottságban dolgozó barátaink válláról levenni a felelősséget, ám a Statement of Assurance tekintetében a bizottság által javasolt szöveget módosítani kellene, nézetünk szerint, és szerintem ez helyén való volna, mert ez egy auditált nyilatkozatot jelent a Statement, of Assurance, holott nem erről van szó voltak éppen. Tehát a reasonable assurance megfogalmazás számunkra elfogadható volna, és a valóságot is jobban lefedni, azonban azért az fontos, hogy ne csak egy darab papír legyen, hanem pontosan definiáljuk, hogy mit kell tartalmazzon, és mindenki tudja azt, hogy mire van lehetőség és mire nem, mire nincs. Azt is világosá kell tennünk, hogy a pénzügyi igazgatás kérdése mindenképpen fontos pont kell legyen, hogy a nagykövetek is tudják, hogy a munka, munkájuk és feladatuk része ennek érvényesítése. Nem mindenki értette meg szerintem ezt még, akit kijelöltek ezekre a hivatalokra. a nagyköveteket is, tehát lehetőség, lehetőséget kell adni, hogy ezt a feladatot ellássák és értelmezzék. Ehhez persze további lépések, amitük szóval szükség további garanciális eszközökre, nyitválok esetleges megoldások előtt. Én alapos ember vagyok, a jogalkotási folyamat is alapos kell legyen, nem feltétlenül az első olvasatban kell eredményre jussunk. A módosítók gyakorlatilag mind beérkeztek, én arra törekszem, hogy ezek közül egyiket se kelljen feladnunk. Köszönöm, Inge. Azt hiszem, hogy teljesen világos a helyzet, és ahogyan Inge emlékeztetett erre, ez a tárgy lesz az egyike annak, amely a következő hétfői trilóg tárgya lesz, és az alkalom lesz arra, hogy a tanácssal tárgyalunk ezekről a kérdésekről, és politikai szinten, a legmagasabb politikai szinten megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket a technikai, politikai munkák után, amikkel kapcsolatban most világos felvilágosítást kaptunk. Gualtieri úr, esetleg kommentárral kíván élni? Igen? Csak köszönetet szeretnék mondani Gressle kollégának a beszámolójáért tehát csak köszönetet szeretnék mondani Gressle kollégának a beszámolójáért, és szeretném kifejezni, hogy egyetértek az által bemutatott irányvonallal, és támogatom őt, köszönöm. És kívánatosnak tartom azt is, hogy a tanács beleegyezen abba, hogy az operatív szakaszban az Európai Külügyi Szolgáltat is bevonja oly módon, hogy a tárgyalás pozitív eredményre jusson, és ez az Európai Külügyi Szolgálat decembertől kezdve már megkezdhesse működését. Elnök, köszönöm szépen. Nos, tisztelt kollégák, munkánkat befejeztük, ennek örülünk. Köszönetet mondok a titkárságnak és valamennyi munkatársunknak, a Költségvetési Szakbizottság, illetve a frakció részéről amiért is segítettek minket, a két jelentéstevőnek is köszönetet mondok, és mindenkinek a jól megérdemelt pihenéssel eltöltendő hétvégét kívánok, különösen a néppárti frakciónak, ezzel az ülést berekeztem.